Az elnök. Nehmen Sie Platz. Kérem foglaljanak helyet. Darf Sie bitten Platz zu... Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Im Anschluss im anschluss an den rücktritt von herrn